Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves kollégák! Kezdjük a szavazást. Az első jelentés, Metzola asszony jelentése, Svájccal való megállapodás, az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatalban való részvétel részletes szabályairól. Név szerint fogunk szavazni, megnyitottam a szavazást.